Good afternoon. Dear colleagues, I beg your attention. Kedves kollégák, kérem a figyelmüket. Kérem, hogy Kérem, mindenki foglalja el a helyét, nagyon sűrű a napi rendünk. Először is nagy szeretettel köszöntöm a lengyel elnökség mindkét képviselőjét. Először is itt van velünk Jerzy Miller, és itt van velünk Krisztof Kwiatkowski, igazságügyi miniszter. Remélem, hogy jól ejtettem ki a nevüket, vonja az elnök úr. Köszönöm szépen a megnyugtató választ. Tehát az igazságügyi és belügyminiszterről van szó, a lengyel kormányból, és ők fogják bemutatni a a lengyel elnökség programját, de mielőtt még ezt megtennénk, én szeretnék valamit megosztani a szakbizottságunk tagjaival. Arról, hogy mi lesz a módszerünk. Először is hogy el kell fogadnunk a napi rendet. Július 13-án 12-től 12 óra 30 percig a 16-os napirendi pontunk. Ugye ez lenne az Európai Unió és USA közötti adatvédelmi megállapodásról folyó tárgyalások helyzete. Tehát ezt a napirendi pontot zárt ajtók mögött fogjuk tárgyalni. Ez volt a bejelentésem. A napirendet elfogadottnak veszem, és rátérek a szokásos elnöki közleményekre. Ez pedig az előadók kinevezését illeti, a jelentésekre és véleményekre. erre lesz a vízumok, harmadik országok állampolgárainak adott vízumok előadója, illetve van egy másik, Antonescu asszony, a bűncselekmények áldozatainak védelme. Bocsánat, Antonescu asszony, a ügyvédhez való jogosultsága kapcsolatos jelentés jelentéstevője. Guillaume asszony a következő a nemzeti védelem témájában. Massip kolléga a következő, aki megerősítette, hogy ő elkészíti a jelentését a menedék kérelmet benyújtók befogadásáról. López asszony a védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről polgári ügyekben, Flotrasszony pedig a szomszédságpolitika témájában készít jelentést, és Zdanoka asszony pedig szintén jelentést készít az Európai Unió állampolgárságáról. Az erről szóló jelentés a 2010-es évre elkészült, és erről készíti majd el ő a jelentését. Tehát ha senkinek nincs ellenvetése, akkor ezeket a jelentéseket így kiosztottnak veszem és elfogadottnak. Tehát a bizottság elfogadta ezeket a javaslatokat. Most akkor hagyjuk jóvá az előző üléseink jegyzőkönyvét és rögtön rá is térhetünk a napirendünk négyes pontjára. Ez tehát az a pont, ami az Európai Unió lengyel elnökségének prioritásait érinti a bel- és igazságügy területén. Ahogy már mondtam, nagyon örülünk, hogy itt üdvözölhetjük mindkét minisztert, Jezzi Miller közigazgatási és belügyminisztert, és Krisztof Kwiatkowski igazságügyi minisztert is. Meghallgatjuk az ő összefoglalójukat a saját területükön tervezett intézkedésekről, és utána lesz lehetőség a kérdéseket feltenni. Először Miller közigazgatási és belügyminiszternek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy meghívtak bennünket az Állampolgári Jogi Bel és Igazságügyi Bizottság ma délutáni ülésére. Arra kértek minket, hogy számoljunk be a lengyel elnökség prioritásairól, de természetesen ez a lehetőség arra is alkalmat ad, hogy megvitassuk ezeket a témákat nagyon fontos partnerünkkel, a képviselőkkel az Európai Parlamentben, Remélem, hogy ez az együttműködés gyümölcsöző lesz, az elkövetkezendő hat hónapra ugyanis ambiciózus terveink vannak. Fontos partnerünk az Európai Parlament nélkül nem tudunk, nem tudjuk teljesíteni az igényeinket. Olyan országot képviselünk, amelynek 31 évvel ezelőtt megvolt a bátorsága arra, hogy az igazi szabadságot kiharcolja magának a katonai bíráskodást megszenvedtük, tankok vonultak be az utcákra, nagyon sok embert bebörtönöztek, tehát megszenvedtük ezt. 22 évvel ezelőtt hazám megindította az átalakulásokat Kelet-Európában. És később pedig befogadtak minket az európai családba, négy évvel ezelőtt pedig az Európai Unió lehetővé tette, hogy csatlakozzunk ehhez a térséghez, ahol szinte 500 millió állampolgár él, majdnem 500 millió állampolgár él, tehát most már állampolgáraink is élvezhetik a szabad mozgás lehetőségét. Közös európai feladatok állnak előttünk, közös európai értékeink vannak, amelyek elsőbséget élveznek. Ezért szerettünk volna az Európai Unió tagjaivá válni egyébként is, ezek miatt az értékek miatt, amelyeket az Európai Unió képvisel és védelmez. Ezeket útmutatásnak tekintjük a gyakorlati lépéseinkhez. És nagyon jól mutatja ezt a szolidaritás szó. Ez az a szó, amely nálunk szinte szent fogalommá vált. 30 évvel ezelőtt nem láttuk volna azt, hogy az emberek el kell, hogy meneküljenek, az el, kell, el kellett menekülniük az embereknek az országból 30 évvel ezelőtt, a szolidaritás nélkül nem támogathattuk volna ezeket az embereket, a szegény szomszédok nem csatlakozhattak volna az európai családhoz. Úgyhogy azt hiszem nem kell minket ösztönözni arra, hogy szolidárisak legyünk. Számunkra a szolidaritás teljesen természetes dolog. Milyen javaslatokkal szeretnénk is előállni? ezen a területen a közös erőfeszítésekre vonatkozóan az elkövetkezendő hónapokban. Először is a magyar elnökséget illeti köszönet. Megköszönjük a magyar elnökségnek, hogy az elmúlt hat hónapban nagyon intenzíven és aktívan dolgoztak. Egy-két kérdésben nagyon jól előre haladtak, de ez egy-két dossziét nem tudtak lezárni. Mi ezeket a feladatokat, amelyeket a magyar elnökség megkezdett és nagyon jól előre vitt, szeretnénk lezárni. Például az európai menekültügyi rendszer egy ilyen fontos kérdés, ez számunkra prioritás. Aztán a kvalifikációs irányelv is nagyon előre haladott állapotban van, és reméljük, hogy nem sokára kötelező érvényű jogszabálya emelkedik. Ami minket illet szeretnénk a személyek befogadására vonatkozó, valamint az eljárásügyi irányelvet is lezárni, vagy legalább előbb, előbbre vinni. Tisztában vagyunk azzal, hogy a Stockholmi program nagyon ambiciózus határidőket fogalmazott meg, gyakorlatilag 2012-nek a vége a határidő arra, hogy az egész rendszert működésbe helyezzük. Ha megnézzük a tényeket és azt, hogy hogy állunk most, hát akkor látjuk, hogy igencsak fel kell gyorsítanunk, hogyha mindent teljesíteni szeretnénk 2012 végére. Egyébként nem lehet reálisan teljesíteni ezeket a vállalásokat. Ezért július 10-én már meg is szerveztük a munkacsoport találkozóját, hogy foglalkozzanak a személyek befogadására, illetve az eljárásügyi eljárásügyre vonatkozó irányelvel és aztán visszatérünk majd szeptemberben ugyanezekre a kérdésekre, nagyon intenzív tárgyalások során. A közös menekültügyi rendszer kapcsán azt szeretném mondani, hogy nyilván a Dublin 3-at és az Eurodacot sem felejtjük el. Tisztában vagyunk az ellentmondásokkal, amelyekre fény derült, de meggyőződésünk az, hogyha kompromisszumos megoldást próbálunk találni, akkor az elkövetkezendő hónapokban képesek leszünk arra, hogy olyan helyzet álljon elő, hogy mind a két dosszié elfogadható legyen a felek számára. Véleményem szerint a kompromisszum már nagyon közel van, szinte karnyújtásnyira. A következő téma. A legális migráció, tehát ez azt jelenti, hogy szezonális munkára a foglalkoztatottakat más tagállamokból, más államokból befogadjuk, valamint a harmadik országokból a tagállamokba áthelyezett dolgozók, a vállalatokon belül áthelyezett dolgozók kérdése. És végül pedig van egy irányelv, amely az egységes engedélyről szól, a tartózkodás, tartózkodás és munkavállalási engedélyről. Ez a három probléma, vagy három dosszié ugye nagyon előre haladott, azonban még nem sikerült lezárni őket. Mi azon fogunk igyekezni, hogy ezt megtegyük, és nagyon hálásak leszünk ennek a szakbizottságnak a támogatásáért és az együtt végzett munkáért. Reméljük, hogy olyan megoldás siker elérni, amely mindenkinek az érdekében áll. Mi nem csak hivatalos szinten kívánunk együttműködni a partnereinkkel. Szeretnénk olyan találkozókat is megtartani, ahol kidolgozzuk a közös álláspontunkat minden olyan témában, amelyet fontosnak tartunk. Tehát olyan témákban, amelyek fontosak a tagállamoknak, az Európai Unió állampolgárainak, de harmadik országoknak is, amelyek az Európai Unió határain találhatók és mondjuk esetleg, eh, ahol nem annyira kedvező a helyzet a fejlődésre, és ahol esetleg negatív eh, hatások eh, jelentkezhetnek. Aztán a határkérdések. Itt elsőként a Schengeni határok módosításáról kell beszélni. Mi megpróbáljuk majd elérni azt, hogy a közös határátkelőkről folytatott vitát lezárjuk. Lengyelország is ellenőriz külső határokat, amit az Európai Unió külső határainak egy szakaszát ellenőrzi. Látjuk, hogy mennyire nehéz a tagállamoknak ezt eh, a határőrizetet megvalósítani, anélkül, hogy bevált gyakorlatokról tájékoztatást kapnának, administratív és szakmai támogatást kapnának. Hát a legjobb módja annak, hogy az eredményeket megosszuk egymással, az lenne, hogy meghívjuk ezeket a szolgálatokat, felhívjuk ezeket a szolgálatokat arra, hogy működjenek együtt a közös határokon az eddigi eredmények nagyon ígéretesnek bizonyultak. Szeretnénk tehát a tapasztalatokat, a tudást mindenkivel megosztani. És ha már itt a határoknál tartunk, ne feledjük el az úgynevezett intelligens határok fogalmát sem. Mert nem csak emberekre van, szakemberekre van szükség a határokon, hanem a modern technológiára is. Ha ezeket a határokat biztonságossá és barátságossá kívánjuk tenni barátságossá azoknak a vendégeknek a számára, akik harmadik országokból érkeznek. Ezek a, tehát a határokat természetesen nem szabad, hogy átlépjék olyan személyek, akiket nem látunk szívesen az Európai Unióban, tehát ebből a szempontból le kell zárni a határokat. És a Schengeni térségről is szólnom kell, kézzelfogható helyzetben vagyunk most. Ugye tudjuk, hogy mi történik közel-keleten, Észak-Afrikában. Gyakorlatilag ez a tesztje annak, hogy hogyan tudunk most fellépni válság idején, képesek vagyunk-e az eljárásokat betartani, és valóban megvédeni a külső határainkat. Rengeteg feladatunk van még, elemeznünk kell ezt a munkát, és javaslatokkal előállni arra vonatkozóan, hogy hogyan javítjuk a határellenőrzést, és egyáltalán a határellenőrzés értékelési folyamatát hogyan tudjuk továbbfejleszteni, a Frontex működését hogyan tudjuk kiértékelni. És ezeknek az értékeléseknek össze kell kapcsolódni, és ennek az összekapcsolásnak az eredménye az kell legyen, hogy megerősödik a külső határok védelme. A lengyel elnökség azon fog igyekezni, hogy megoldja a nagy Európai Unióba áramló menekült hullámok által támasztott problémát. Nyilvánvaló, hogy az Európai Uniónak nyitottnak kell lennie, és mindenkit be kell fogadni, akinek az élete veszélyben forog a hazájában. Azt hiszem, ebben valamennyien egyetértünk. Azonban nem kell mindenki számára nyitottnak lennünk. Vannak olyan ö, migránsok, akiket csak a jobb életszínvonal érdekel, akiket gazdasági célok, gazdasági megfontolások vezérelnek. A stagnáció, gazdasági válság idején nagyon nehéz ezeket a vitákat lefolytatni, de az elnökség ezeket a szempontokat is figyelembe kívánja venni. Említettem azt, hogy fontos a szomszédainkkal való együttműködés. Az a szomszéd, amely rendben tartja a házatáját, azaz a ráeső határszakaszt, jobban szolgálja Európát, mint egy olyan szomszéd, aki úgy tekint erre a határszakaszra, mintha az nem létezne. És teljesen mindegy, hogy a déli vagy a keleti szomszédainkról beszélünk, ez a kijelentés valamennyiükre érvényes. Véleményünk szerint tehát az Európai Unió érdeke, hogy a legközelebbi szomszédaival szoros együttműködésben legyen. Így lehet növelni a szomszéd országokban működő intézmények hatékonyságát, amelyek a biztonságot garantálják. Ebből következik a határok biztonsága is. Szeretnénk az elméletet átültetni a gyakorlatba, méghozzá kézzelfogható cselekvési tervek megfogalmazásával. Ez gyakorlatilag a feladatunk is Tunéziával, Egyiptommal, Marokkóval kapcsolatban, és azt hiszem ide Moldovát is hozzáadhatjuk, Grúziát, Ukrajnát, és így tovább, tehát partnereinket délről és keletről. A szervezett bűnözés is egy téma, ami ide kapcsolódik. Létezik ugye egy európai megállapodás a kábítószerek elleni küzdelemről, ehhez szeretnénk hozzátenni a szintetikus kábítószereket és az új pszichoaktív anyagokat is. Azért, mert ezeknek a szereknek a kereskedelme komoly bevételt jelent a szervezet bűnözés számára, és ugyanakkor nagyon kockázatos egészségügyi kockáza- ö, problémákat is magában rejt. Leginkább a fiatalok vannak kitéve ezeknek az egészségügyi kockázatoknak, ők nem utasítják vissza ezeknek a kábítószereknek a vásárlását, és ezzel a saját egészségüket sodorják veszélybe. A szintetikus kábítószerek előállításához használt anyagok kereskedelme ellen is fel kell lépni. Ezeknek a prekurzoroknak az előállítását törvényileg gyakorlatilag sehol nem engedélyezik, azonban általában mindenütt illegális módon elérhetőek ezek a szerek és aztán Bulgária és Románia. Nagy örömmel tekintettünk 2007. decemberére, amikor is azt reméltük, hogy a lengyel határok megszűnnek. Nagyon lelkesek voltunk, és hogyha ma azt hiszem azt mondjuk a lengyeleknek, hogy elvesszük tőlük azt a jogot, hogy szabadon mozoghatnak az Európai Unió határain belül, akkor ők erre úgy reagálnának, hogy na, már megint itt vannak a barátságtalan idők. Úgyhogy azt hiszem, mindenkinek az irányban kellene dolgoznia, hogy a közös döntésünket arról, hogy Bulgáriát és Romániát a Schengeni térségbe befogadjuk, valóban megvalósítsuk a gyakorlatban. Mert ezt ígértük, és tudjuk is, hogy ez a két ország készen áll. Végül pedig a PNR adatok a harmadik országokkal folytatott tárgyalások zajlanak, USA, Kanada, Ausztrália, ugye a, az a három ország, amelyik a tárgyaló partnereink, még további erőfeszítésekre van szükség, hogy az utas nyilvántartási adatokról szóló megállapodásokat meg tudjuk kötni. Igyekszünk minden érintett fél számára elfogadható megoldást találni, amely azonban garantálja azt is, hogy gyorsan megkapjuk az információt azokról a személyekről, amelyek esetleg illegális célokra kívánják kihasználni a légi közlekedést. Köszönöm. Thank you, Minister Miller. You made it in... Köszönöm szépen Miller miniszterről, megfelelő időn belül előadta. Az elképzelés előtt másfél óránk van, ugye erre a két miniszteri prezentációra, éppen ezért figyelembe véve azt, hogy ezt követően azonnal elektronikus szavazásra kerül sor, méghozzá számos jelentésről, számos anyagról kell szavazunk, ezért azt javaslom, hogy először is mindenki először is mindenki tartsa magánál az elektronikus kártyáját, aztán javaslom, hogy most mindenki hallgassa meg a második előadást, majd mindenki szót kap, ha kérdése van. Most pedig Krisztof Kwiatkowski, ha jól ejtem a nevét, miniszter úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, hogy az én előadásom könnyebben követhető lesz, mint amennyire a nevem kiejthető. Hölgyeim és Uraim, az Európai Parlament képviselői, Miller miniszter úr nagyon sokat beszélt az értékekről, azokról az értékekről, amelyeket az európai családhoz társítunk. Az elmúlt években, ami az igazságügyi együttműködést illeti a büntető ügyekben, a az intézkedések elsősorban a büntető jellegű lépésekre, a szankciókra fókuszáltak, a kölcsönös elismerését, a büntetését, a súlyos bűncselekmények elleni harcot tekintettük legfőbb feladatainknak, és ez a megközelítés természetesen teljes mértékben érthető, hiszen a megnyitott határokat nem szabad, hogy arra használják ki a bűnözők, hogy megmeneküljenek az igazságszolgáltatás elől. De jelenleg mi szeretnénk ezen a megközelítésen egy kicsit változtatni, ezért szeretném az elképzeléseinket és a prioritásainkat önökkel megosztani, hogy a lengyel elnökség mi, a, a polgári jogok európai védelmiért mit kíván tenni. Szeretném megragadni az alkalmat arra is, hogy köszönetet mondjak a magyar elnökségnek, hogy megteremtette az alapjait ennek a munkának, hogy a mi munkánk alapjait lefektette. Az új projektek kidolgozása során mindenképpen szükséges az egyensúly fenntartásának, tehát hogy biztonságról is gondoskodjunk, ugyanakkor pedig a gyanúsítottak minimális jogait is garantálni kell. Emellett pedig éppen olyan fontos az is, hogy, hogy az áldozatok megfelelő jogokat élvezhessenek, hiszen az áldozatokat nem kezelhetjük tárgyként a büntetőeljárások során. A közös és kiszámítható garanciák létrehozása a büntetőgy eljárásokban rendkívül fontos. Ezt mindenképpen szem előtt kell tartanunk. Jelenleg az Európai Unió 12 millió él más országban, mint a származási országa, tehát nem a hazájában él ez a 12 millió polgár. És a külföldi igazságszolgáltatási rendszerre ilyen vagy olyan körülmények között kapcsolatba kerülhet ez a 12 millió polgár. És itt megmutathatjuk a polgárainknak, hogy a gyakorlatban hogyan is dolgozunk mi illetve hogy az intézkedések milyen gyakorlati, mindennapi hatással vannak az életükre. Nagyon fontos, hogy az Európai Védelmi Határozatra vonatkozó rendelet és lezárásra kerüljön, elfogadásra kerüljön. Valóban szükség van egy ilyen eszközre, hiszen megvizsgálhatjuk például a rendőrség és statisztikákat, amelyekre sajnos nem lehetünk túl büszkék, hiszen ezek a statisztikák Lengyelországban származnak, és 2010-ben a családon belül erőszak áldozatainak szem 160 ezeret tett ki, és közülük 82 ezren asszonyok, nők volt, és a 40 ezren pedig gyermekek voltak. és ezért biztosítanunk kell azt, hogy ők is biztonságban élhessenek Európában. Emlékezzünk arra, hogy a határok nem lehetnek akadályok, és ez az áldozatokra és az elkövetőkre is vonatkozik. Ugyanakkor a lengyel elnökség éppen ma kezdte meg a munkát egy munkacsoportban, hogy egy irányelv javaslatot dolgozzon ki, arra vonatkozóan, hogy milyen minimál szabályok, minimum szabályok vonatkoznak a bűncselekmények áldozatainak jogaira, védelmére vonatkozóan. Ami különösen fontos ezzel kapcsolatban, az az, hogy az áldozatok ugye különösen sérülékenyek. Például a terrorista merényletek áldozatai, az emberkereskedők áldozatai, vagy az áldozatá vált gyermekek is nagyon sérülékeny csoportok, és nagyon reméljük, hogy sikerül jelentős előrelépést elérnünk a következő hat hónapban ezen a téren. És az európai védelmi határozathoz hasonlóan a az illetékes miniszterek e, egy hét múlva Szopotban megrendezendő e, ülésén is szeretnénk megtárgyalni, és szeretnénk ezt az irányelvet, az ezzel kapcsolatos munkát lezárni. Ezen kívül szeretnénk a, a svéd elnökség alatt elfogadott menetrendet és tovább követni. Szeretnénk az eljárás ügyi jogokat erősíteni, mind a, a gyanúsítottak számára, mind más érintettek számára. a tájékoztatáshoz való jogról szóró irányelv javaslatot is szeretnénk lezárni. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb pedig az, hogy önökkel együtt tudjunk működni ebben a kérdésben. A mi elnökségünk néhány napja alatt már is megkezdtük az intenzív munkát, az együttműködést önökkel, parlamenti barátainkkal, és ma is eh, sor került egy háromoldalú egyeztetésre, és reméljük, hogy ez is közelebb visz minket a megoldáshoz, egy olyan megoldáshoz, amely mindenki számára elfogadható. Ezért szeretnénk már is köszönetet mondani önöknek. Szintén nagyon fontos számunkra az, a büntetőgyekben az ügyvéd és segítséghez való hozzáférés jogáról szóló irányelvjavaslat lezárása méghozzá a lehető legkorábbi időpontban szeretnénk ezt elérni, hogy a büntetőgyi eljárások során minél hamarabb um, jog, ügyvédi segítségben részesülhessen mindenki, ez fontos az igazságos és tisztességes eljárás biztosítása érdekében. A, a menetrend egyik legfontosabb és legnehezebb pontja ez, ami az eljárás jogokat illeti, hiszen itt nagyon fontos eljárásügyi kérdésekre van szó, amelyek a, a nemzeti jogrendszert, igazságszolgáltatási rendszereket is érintik, de reméljük, hogy itt is konstruktívan együtt tudunk működni. Reméljük, hogy sikerül az anyagi jogról szóló intézkedéseket is lezárni. Itt már jelentős lépéseket tett a magyar elnökség. Fontos a polgáraink biztonságának biztosítása az olyan új fenyegetésekkel szemben, mint a számítógépes merényletek. A tanács júniusban elfogadott egy új határozatot, egy általános megállapodást egy irányelvről, ami az informatikai rendszerek adóztatásáról szólna, és reméljük, hogy önökkel, parlamenttel együtt majd hatékony háromoldalú egyeztetéseket tudunk tartani, hogy év végére már is konkrét eredményekkel tudjunk majd szolgálni e tekintetben. Aztán még egy fontos pont, amelyet a végére hagytam, de úgy gondolom ez is rendkívül, rendkívül jelentőséggel bír. És itt a félelmeimet, az aggáimat szeretném önökkel megosztani. Úgy velem, hogy az Európai Parlament hozzám hasonlóan elkötelezett amellett, hogy fellépjen a gyermekek eh, kizsákmányolása elleni harc mellett, és a parlamentben folytatott tárgyások során és láthatjuk ezt a magyar elnökség alatt sikerült eh, kidolgoznunk egy nagyon jó kompromisszumot elnökségként, az elnökség képviseletében, szeretnék az áldozatok érdekében egy olyan megoldást találni, amely kicsit tovább lép, amely reméljük, hogy a tanács az, az olyan jelzések érnek el, olyan üzenetek, amelyek ezt elősegítik, hiszen úgy tűnik, hogy itt a megfeleltetési táblázatok alapján hogy nem igazán kielégítő a jelenlegi megoldás, az nagyon nyugtalanító. És remélem, hogy egyetértenek velem abban, hogy ez egy horizontális jellegű probléma, és, és nem szabad, hogy olyan értékes kezdeményezéseket blokkoljon ez a nézeteltérés, mint a gyermekek szexuális zaklatása vagy kizsákmányolása elleni harc. Ugyanakkor nagyon örülök, hogy én vagyok képviselő az egyik olyan első elnökségeknek, amely együtt dolgozik az Európai Parlamenttel a büntetőgyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén, tehát ahol a parlament és a tanács egy egyenjogú társjogalkatóként együttműködnek ezen a terén, és reméljük, hogy következő években megmutathatjuk, bebizonyíthatjuk, hogy ez az együttműködés az egyik leghatékonyabb motorja a bel- és igazságügyi fejleményeknek. Köszönöm, köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm szépen. Nagyon fontos, mindannyiunk számára fontos témákat érintett a miniszter úr, és megragadom az alkalmat, hogy emlékeztessem arra, hogy én a, a Libe szakbizottság nevében én is részt fogok venni ezen az informális biült tanácsi ülésen, amely már jövő héten Sopotban, Lengyelországban kerül megrendezésre a lengyel elnökség eh, szervezésében. És hát egy, igen, hosszú listánk van azokról, akik szeretnének hozzászólni. 23 képviselő, ha nem tévedek, szeretne hozzászólni és kérdést intézni a miniszterekhez, akkor azt javasolnám, hogy először kezdjük a koordinátorok szakásos körével, tehát minden politikai csoport, képviselőcsoport megkapja a szót, és akkor rögtön meg is hallgatjuk a miniszter uraktól az első válaszokat, majd ezt követően következik a kérdések második köre, ahol majd a többi képviselő is szót kaphat, és javaslanám, hogy mindenki a két perces felszólalási időhöz ragaszkodik. Én majd a kalapáccsal segítek abban, hogy mindenki betartsa az időt, de így akkor mindenkire idő jutna. Tehát akkor először megnyitnám az első kört, a koordinátorok kapják meg a szót a politikai képviselőcsoportok nevében, Szobor úr kapja meg a néppárt nevében a szót. Sógoró következik. Köszönöm szépen, miniszter urak. Angolul fogom folytatni. Nagyon sikeres elnökséget kívánok Önöknek, és mivel nagyon sok kérdés várható, ezért csak egyet szeretnék föltenni. A migrációhoz, illetve az igazságügyi kérdésekhez hogyan állnak hozzá, valamint a keleti partnerséget hogyan látják? Köszönöm. Thank you. Thank you for being so concise. Köszönöm, és köszönöm azt is, hogy ennyire röviden fogalmazott. Szépen asszony kapja meg a szót a szocialisták részéről. There is a problem with the Portuguese translation. A portugál uh, tolmácsolással valamilyen technika probléma merült fel. Nem lehet érteni, mondja a képviselő úr. Translation the, no, about the Portuguese? I mean the Portuguese? No, no, no, no the Portuguese cabin. Maybe anything can be done, I don't know. Is it only the Portuguese? I see. Csak a portugál kabin mikrofonjával van technikai probléma, a többi nyelv tolmácsolása működik. Esetleg akkor franciául, angolul vagy spanyolul hallgathatja az érintett képviselő a tolmácsolást, amíg kijavítják ezt a technikai problémát a portugál kabinban. For the S&D. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte... Szépen asszony, köszönöm szépen. Köszönöm a lengyel elnökségnek köszönöm ezt a bevezetést. Nagyon nehéz időkben kell ugye vezetniük az uniót, és nagyon örülök, hogy az alapvető uniós értékekre, például a szolidaritásra is utaltak, és ezeket középpontba helyezték. Mindegyünknek tudatában kell lennünk annak, hogy milyen nehéz kívásokkal kell szembenéznünk, és hogy ezekkel csak közösen tudunk megküzdeni. És valóban elég bátraknak kell lennünk ahhoz, hogy uniós szinten és nemzeti szinten is változtassunk, különben sohasem fogunk kilábalni ebből a helyzetből. És amikor azt mondom, hogy változtatnunk kell, akkor a határokra, határőrizetre is gondolok, hallhattunk ezzel kapcsolatban a, arról, hogy a bűnözés elleni harcban együtt kell működnünk, és le kell szögeznünk azt, hogy az új határok, a határok újabb bevezetése nem fog ebben segíteni minket a szervezet bűnözés, nem fogjuk tudni határellenőrzések újabb bevezetésében leküzdeni, nem. Szorosabb együttműködésre van szükségünk a büntetőgyekben, az igazságügy terén, a tagállamok között, és fontos, hogy a nemzeti rendszerek tekintetében készek legyünk változtatni, és hogy készek legyünk arra is, hogy jobban harmonizáljuk és egymáshoz igazítsuk a rendszereinket, és ne hagyjuk, hogy kiátszhassanak bennünket a bűnözők. Ez különösen igaz a PNR megállapodásra és az utas nyilvántartási adatokra. Nyilvánvalóan ezek is fontos szerepet játszhatnak a bűnözés elleni harcban, de az adatvédelmi keret rendelkezéseknek és a hasonló szabályoknak is nagyon-nagyon pontosan nagyon biztonságosnak kell lennünk. Remélem, hogy itt az USA-val folytatott tárgyalások terén tovább léphetünk. Aztán úgy gondolom, hogy az unió jövőjének szempontjából nagyon fontos a migrációs, hosszú távon minden tagállamban szükség lesz a bevándorlókra, már most is megfelelően erre készülnünk kell, a lakosságot is fel kell erre készülni, és az is fontos, hogy akik már most nálunk élnek bevándorlók, nekik lehetőséget adjunk a megfelelő életre. Köszönjük szépen! Az ALDE csoport nevében Weber asszony a szó. Köszönöm szépen! Elnök köszönjük szépen miniszter urak a prezentációt! úgy gondolom, hogy bármilyen nyelven és beszélek lengyelül, románul, németül vagy angolul beszélek, úgy gondolom mindannyian mégis ugyanazon a nyelven tudunk beszélni, amennyiben mindannyian ugyanazokra az értékekre és elvekre hivatkozunk, és valóban um, elismerésre tartozunk a bevezetőjükért. És egyetetek azzal is, amit a, a, a, a, arról mondott, hogy hogyan éreznek a lengyelek a, Schengeni határokkal kapcsolatban, és megértem, hogy örültek annak, hogy a határokat lebontották, és hogy nagyon elégedetlenek lennének, hogyha újra bevezetnék határellenőrzést. A múlt heti állásfoglalás határozottan és erélyesen megmutatta, hogy ragaszkodunk a Schengeni vívványokhoz, és nem akarunk további kiegészítő határellenőrzéseket bevezetni. Vetkoszki miniszter úrnak szeretném elmondani azt, hogy sok szerencsét kívánunk, nem lesz könnyű a feladatok. Még az ügyvédekhez való hozzáférés joga sem egy egyszerű kérdés, és reméljük, hogy a tanácsban az önök támogatására is számíthatunk, hiszen biztos vagyok abban, hogy az Európai Parlamentben a nők elleni erőszak egy olyan fontos pont lesz, amelyet a jelenlegi jelentésben is ki fogunk emelni. Aztán Miller miniszter úrhoz intézném szavaimat. Nagyon elégedett vagyok azzal, amit elmondott, hogy szeretne a menekült ügyel foglalkozni. A kérdésem pedig a következő lenne. Ho, hogyan látja az esélyeket, a lehetőséget erre, hiszen két hete Németország, Franciaország és Nagy-Britannia úgy foglalt állást, hát nem mondanám, hogy ez egy nyilatkozat volt, de azt mondták, ha nincs szükségünk menekültügyi rendszer, egy új menekültügyi rendszerre, hanem a jelenlegi státuszkót kell fenntartunk, de attól tartok, hogy én ennek pont az ellenkezőjét gondolom, és nem értek egyet ezzel. Önök hogyan látják hogyan fognak tudni az EU-s adatvédelmi és PNR megállapodás ügyében tovább lépni. Itt a jogi szolgálatokra is gondolok, az ő véleményekre. Tehát a jelenlegi egyezmény tervezetben foglaltak, ellent mondanak a mi adatvédelmi rendelkezésekre. Az oldalak nevében Sargentini asszony kapja meg a szót. Thank you, Chair. Um, Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük a két lengyel miniszter úrnak, hogy ma csatlakoztak hozzánk. Örülünk, hogy még a nyári szünet előtt lehetőségünk nyílik arra, hogy megoszthatjuk gondolatainkat. És lenne néhány kérdésem, és ugye a szakbizottság néhány tagja már is indulóban van Tunéziában, és ma reggel hallhattuk, hogy mennyi menekült tartózkodik jelenleg Tunéziában és ők nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen nem tudnak visszatérni hazájukba. Úgy hallottam, hogy Lengyelország nem veri, 16 keresztény menekültet fogadott be Tunéziából. Mondjuk azt, hogy ez már egy kiindulási alap, de hát 4-5 ezer eritreai, etiópiai, szomáliai, darfúri, iraki, palesztin, menekültről beszélünk, akiket nem lehet visszatéríteni a hazájukban, nem is beszélve elefántcsontpartról, és az Európai Úr 800-900 helyet kíván biztosítani, ígéretet tett erre, de ezek tulajdonképpen azoknak szólnak, akik már elértek az Európai Unióba, nem pedig azoknak a menekülteknek szól, akiket pénteken majd a libiai határon található menekült táborokban fel fogunk keresni. Nem tudom, hogy Lengyelország, a lengyel elnökség lát-e lehetőséget arra, hogy először is, hogy növeljék az általuk befogadandó menekültek számát, tehát 16 felé, illetve hogy hogy elérjük azt, hogy valódi európai letelepítési programot dolgozzunk ki az Unióban, amely segíteni Tunéziát és Egyiptomot, és segíteni ezeknek a menekülteknek. az Európai Parlament a, a, a Schengeni vívványok jog alapjával kapcsolatos jogi véleménye nemrégiben került közzétételre, és a kollégám a múlt heti állásfoglalás is említette, ez a parlament, az Európai Parlament legalábbis a 77. cikkhez ragaszkodik, amely úgy a társjogalkotói jogokat biztosít számunkra a Schengeni vívmányok tekintetében, míg vannak, akik eh, változtatni szeretnének a jogalapon, és az Európai Parlament hatáskörét szeretnék kurtítani. Önök hogy látják a tanácselnökeként ezt a helyzetet. Aztán a másik kérdésemet már érintették, ez pedig a, az európai elfogadó parancsra vonatkozik. Nemrégiben találkoztam egy holland állampolgára, aki akire Lengyelországban már kiadtak egy elfogadó parancsot, és Lengyelországnak a bajnoka a legtöbb elfogadó parancsot ők adják ki ez nem egyszerűen csak első helyen áll, hanem sokkal-sokkal többet ad ki ebből az európai elfogadó parancsot, mint a többi tag. Lengyelországban, de más országokban is azt látjuk, hogy nagyon különböző a vélemény, a vélekedés a tagállamok, hogy mi, a különböző bűncselekmények mit is takarnak. Tehát itt nagyon sok a nehézségek, az értelmezése, az őrizet bevétel, és nagyon nehéz, hiszen például a holland állampolgár esetében két nap ról beszélünk, neki pedig az őrizet során ellopták a gyógyszereit, nem kapott újat, tehát ez, ez nem fenntartható állapot. Jelenleg ez nem megfelelő. Az európai elfogadó parancsok kiadása tekintetében ugye úgy tűnik, hogy felülvizsgálatra kerül sor. Én valóban erre sürgetném a lengyel elnökséget, hogy jó lenne, hogyha az arányosság elvét is valahogy be tudnák tartani ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök, a, és pedig az egyszer névében Körkop úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyon remélem, hogy a lengyel elnökség sikerrel fog járni, és hát meghallgattam a két vendégünk észrevételeit. Én reményteljesen tekintek a jövőbe, ez számosan terület lesz, amely mert figyelmel fog kísérni a lengyel elnökség. Lenne néhány kérdésem, elég rövidek, úgy gondolom először is néhány hónappal ezelőtt ugye szólt, a Schengeni területen belüli határellenőrzésekről. Jó lenne, hogy ezzel kapcsolatban nyilatkoznának a vendégeink, hogy jelenleg milyen álláspontot képviselnek, hogy akkor visszaállítjuk-e vagy sem. Ugye itt a szó volt arról, hogy a kritériumokat megváltoztatjuk annak tekintetében, hogy mikor lehet újra bevezetni a belső határellenőrzéseket. Tusk miniszterelnök úr azt mondta Strasbourgban, hogy az Európai Uniós intézményeket meg kívánja erősíteni, és ezt a közös európai menekültügyi rendszerrel kapcsolatban mondta. Szeretném, ha megerősítenék azt, hogy még továbbra is az ENSZ 95-ös menekültügyi egyezményére hivatkozunk, amely meghatározza azokat a kritériumokat, hogy mi alapján adunk valakinek menekült státuszt. Aztán ott vannak a nagy informatikai rendszerek, Tallinnban, Strasbourgban, Szent Johannban, Ausztriában is székhelye rendelkeznek. Nem tudom, ez hatékonyabbá teszi-e az informatikai rendszerek összekapcsolását, és nem tudom, hogy a terroristák pénzügyi tranzakcióit követő Európai Ügynökség felállítását önök támogatnak az USA-ban, ugye erre van hasonló példa. Aztán a PNR, az utas nyilvántartási adat, a londoni július 7-i merényletek születésnapját, évfordulóját élhettük át, illetve lassan 10 éve történt a 2001. szeptemberi merénylet kérdés, hogy a határokon átjölő szervezett bűnözés tekintetében mennyire fontosak ezek az adatok, és valóban segítették-e a terrormerényletek és a szervezett bűnözés elleni fellépést. Köszönöm szépen, aztán a GUA e nevében, hogy az elnök Ernst asszonyi a szó, köszönöm szépen. Mi is szeretnénk gratulálni a lengyel soros elnökség, és minden jót kívánunk, reméljük kiválóan együtt tudunk majd működni. Néhány pontra kitérnék, amelyeket mi nagyon fontosnak tartunk, az egyik a Schengen kérdése bizonyára tudják, hogy az Európai Parlamentben a különböző viták sem nagyon-nagyon komoly bírálat érte ezt a lépést, nagyon sok képviselő bírálta azt, hogy újra belső határellenőrzéseket vezessük, és nagyon sokszor elha- elhangzott az, hogy nagyon óvatosan kell eljárni, hiszen Schengen, a nyitott határok egy olyan szimbólum Európának, amelyet nem szabad e, megszüntetnünk, sem szabad önkényesen bevezetnünk, csak is a legnagyobb szükséghelyzetben, a legnagyobb eh, legkivételesebb eh, esetekben kellene ezt bevezetni. Kérdezem, hogy önök mit gondolnak erről. Aztán a második pont. Azt mondták, hogy Európát nem szabadna megnyitni azok számára, akik gazdasági okokból szeretnének Európába jönni. De most megvizsgáljuk, hogy Lampedusa-ra kik érkeztek. Egykori vendégmunkások, mondjuk Sierra Leone-ból, Maliból, Nigériából, Nigerből, tehát olyan országokból, mondjuk Nigert még elkülöníthetjük. Tehát viszonylag uh, szegény országokból érkeztek Lampedusára, akik Líbiában dolgoztak, és hát a, a gyakorlatilag ugye a polgárháborús állapotok uralkodnak ott, és ezért elmenekültek Líbiába, de ők igazából munkát szeretnének, nem is annyira azt, hogy menekülteként el uh, ismerik őket. Nem tudom, mit gondolok arról, hogy talán uh, ideglenes védelmet biztosítsunk számukra. Hogyan vélekednek erre, hogy Európában munkához jutassanak? ugyanakkor később segítenénk a visszatérésüket. Tehát, hogy uh, hogy gondolják, itt e változtatni valamint a menekültügyi rendszer valahogy zsákutcába Tehát mi, nem tudom, hogy hogyan léphetnénk tovább, uh, tervezik-e azt, hogy itt valamiféle változásokat eszközöljenek. Aztán a következő pont az adatvédelem. Az adatvédelmi irányelvet tudjuk, hogy felül kell vizsgálni. Sajnos rajtam kívülálló okoknál fogva nem lehettem itt a kezdetektől fogva, és nem tudom, hogy mi mondtak el ezzel kapcsolatban, de talán elmondhatná, hogy a soros elnökség, a lengyel elnökség ideje alatt mit szeretnének elérni az adatvédelem tekintetében, annak érdekében az irányelvet is megfelelőképpen tudjuk módosítani a későbbiekben. És aztán még egy fontos téma volt a mi szakbizottságunkban is, a diszkrimináció ellenes és a homoszexuálisok védelme az Európai Unióban. A lengyel soros elnökség -e itt is előrelépést elérni, hogy ezen személyek, ezen csoportok egyenjogosítását elősegítse. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig jön a válaszok első köre ugyanebben a sorrendben, de emlékeztetek itt arra, hogy jön még a válaszoknak, illetve a kérdéseknek egy második köre is, tehát mindenki legyen figyelme arra, hogy szűkös az időnk ma délután. Dziękuję bardzo. Patrzę z przerażeniem na zegar. E, pozwolę sobie... Köszönöm szépen. Kétségbe esve nézek az órára. Megpróbálom valahogy összefogni a kérdéseiket azért, hogy kicsit konkrétabb válaszokat tudjak adni. Valaki rákérdezett a keleti partnerség témájára, illetve a rendőri együttműködésre a határmentén. Erre a két kérdésre szeretnék együtt válaszolni a bűnözők nem ismerik a határokat, sem a belső, sem a külső határokat. Hogyha hatékonyan kívánunk föllépni a bűnözéssel szemben, akkor együtt kell működnünk a partnereinkkel. Ez pedig azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni, hogy a szomszédos országok közül melyek azok, amelyekkel együtt kell működnünk a rendőri együttműködés, illetve a rendfertartás területén. Amikor a szomszédokkal való, szomszédos országokkal való együttműködésre gondolok, akkor pontosan ezt értem rajta. Nem lehetünk hatékonyak, hogyha nem osztjuk meg az örökségünket velük, mind jogi, mind eljárásbeli örökségre gondolok, mind pedig a technikai lehetőségekre. Természetesen ez egy összetett kérdés. Amikor partnerségre gondolunk, akkor a közös fellépésekről beszélünk, amelyek segítenek a hatékonyságban, ugyanakkor védnek is bennünket attól, hogy a szervezett bűnözés beömöljön az Európai Unióba. Ami pedig a migrációs kérdéseket illeti, hölgyeim és uraim, a jelenlegi helyzetet különösképpen elemezték, illetve különböző elemzést adtak arról, gondolok itt az észak-afrikai helyzetre. Több mint 900 ezer ember menekült el Líbiából. Nos, gondolom senki nem gondolja azt, hogy ezeket az embereket mind befogadhatjuk Európába. Más megközelítést kell alkalmaznunk, segítenünk kell nekik abban, hogy megtaláljuk a helyüket ott, ahol laknak, nem csak Európában. Tehát egy összetettebb, átfogóbb megközelítésre van szükség. Nem csak migrációs és menekültügyi politikáról van szó, ezek az emberek hozzánk fordulnak, eljönnek hozzánk, ezt meg is tehetik, de csak kivételes esetekben, hiszen válsághelyzetről van szó, segítséget kell nyújtanunk Afrikának, és nem csak Lampedúzának. Nem kell senkinek az életét kockáztatnia, akkor, amikor Afrikából valamilyen bizonytalan hajón megpróbál Olaszországba jutni. Nem, segítségre van szükségük, és ezt meg kell kapniuk ott, ahol most vannak. Tehát azt hiszem, hogy a migrációs politikát, az bevándorlási politikát nem lehet külön kezelni. Vannak különböző politikáink, amelyek a, a szomszédos országokra irányulnak, gondolok itt például a gazdasági segítségnyújtás eszközére. Ami a migrációs politikát illeti, hölgyeim és uraim, Valaki megemlítette, hogy 16 család eljött Lengyelországba. Nos, Lengyelország a Libiából Máltára érkezőket elhívta Lengyelországba, de nem fogadták meg ezt, el ezt a meghívást. Miért? Azért, mert Lengyelország nem túl vonzó ország ezen bevándorlók számára. Nem vonzó célállomás az Európai Unióban, vannak gazdagabb országok. Az Európai Uniós migrációs politikát egységes politikaként szeretnénk kezelni. Nem szeretnénk azt, hogy az emberek válogassanak az országok között bizonyos kritériumok alapján. Olyan kritériumok alapján, amely zavarba hoz bizonyos tagállamokat. Svédországba például 200 ezer menekült érkezik évente, Lengyelországba pedig 10 jönnek évente. A lengyel lakosság ugye 40 millió, ezért azt mondhatjuk, hogy Európában a migrációs hatás nem egyenlő mértékben érvényesül, és ugyanígy a menekültügyi probléma sem. Vannak olyan országok, ahol a menekültügyi kérelmek nek csak pár százalékát fogadják el, és vannak olyan országok, ahol ez az arány sokkal magasabb, akár 50 százalékot is elérheti, vagy azt meg is haladhatja. Tehát egyrészt ott van Európa, egy Európáról beszélünk, azonban teljesen különböző gyakorlatot látunk a menekültügyi, illetve bevándorlási kérdésekben. Közös csomagot szeretnénk létrehozni, amelyen rendet teszünk ebben a mechanizmusban. Jó, hogy vannak szabályozások, de azt hiszem, hogy ezeket igazítani kell a jelenlegi helyzethez. Aztán kaptam még egy kérdést, hogy ez megfelel a Genfi Egyezménynek. Nos, természetes. Egy pár nap múlva ünnepeljük majd a Genfi Egyezmény aláírásának 60. évfordulóját. Ez az egyezmény kiváló példát mutat az Európai Unió számára. Elfogadtuk a tamperei megállapodást, amely arra vonatkozik, hogy hogyan bánjunk azokkal a menekültökkel, menekültekkel, akit, akik Európát választják célállomásként. Ami pedig a Schengeni aki megtartását, fenntartását illeti, Weber asszony, illetve Kirkop úr kérdeztek rá erre a témára. Nos, ahogy mondtam, külső és belső válság időszakát éljük, és ezáltal át kell gondolnunk a jelenlegi helyzethez való viszonyunkat. Meg kell néznünk, hogy bizonyos megoldások miért nem jók ma, akkor sem, hogyha ezek jók voltak a múltban. Köszönettel tartozom az Európai Parlamentnek az álláspontja miatt, hiszen ez egy egyértelmű jelzés, amely azt mutatja, hogy a Schengeni területen belül a mozgásszabadság közös érték, olyan, amelyet fontosnak tartunk, amely az Európai Unió egyik alappillére. Azt hiszem, hogy ez nagyon jó példa és segítség mindazoknak, akik erről a témáról beszélnek, vitáznak. Vannak olyan tagállamok, amelyek bizonyos lépéseket foganatosítottak, ezeket értékelni fogja az Európai Bizottság, megnézzük, hogy ezek megsértik-e az európai törvényeket, vagy sem. Ha igen, akkor megfelelő eljárásokat fogunk indítani, de még mindig várjuk a bizottság döntését ebben a témában. Aztán utaltak arra az informális találkozóra, amely július 18-19-én került megrendezésre Szobodon. A belügyminiszterek találkozóján azt vártuk, hogy egyértelmű nyilatkozatot tegyenek migrációs kérdésekben, a Schengeni térséget illetően, illetve minden olyan kérdésben, amelyek égető problémát jelentenek most az Európai Unió számára. Problémákról beszélünk, olyan problémákról, amelyet nem lehet adhok módon megoldani. Az egyik ország nem léphet föl másképp, mint a másik, hiszen akkor hiányzik az egység. Átmeneti megoldásról beszélünk, de nem közös fellépésről, ez pedig nem a megfelelő irány. Ami pedig a határellenőrzés kérdését illeti. Nos, először is. Azt szeretnénk, hogy a határok megfelelőek legyenek a határátkelő személyek számára, hogy úgy mondjam, barátságosak legyenek. Gyakran olyan emberek lépnek be a határainkon, akik semmilyen bűncselekményt nem követtek el, és hogyha számukra megkönnyítjük a határátlépést, ez rendben van de azt hiszem, hogy arányosan kell kezelni ezt a kérdést, hiszen néha ennek konkrét pénzügyi vonatkozásai vannak, és meg kell nézni, hogy ezek, megkönnyít, ezek az intézkedések megkönnyítik-e a határ átlépést. Hogyha például egy új informatikai rendszer szeretnénk bevezetni, és a határőrök ennek segítségével ellenőrizhetik, hogy mikor jár le valakinek a vízuma, mikor kell kilépnie az EU területéről. Hogyha egy ilyet akarunk bevezetni, az rendben van, de vizsgáljuk meg, hogy hány esetben derül fény arra, hogy túlságosan sok ideig tartózkodik valaki az EU-ban. Az elnök úr jelzi, hogy lassan lejár az időm, azonban még van mondandóm. Az informatikai ügynökségre szeretnék kitérni. Két olyan rendszer van, a vízumrendszer az egyik, amely segítségével vízumot állíthatunk ki az Észak-Afrikából, illetve közel-keletről érkezőknek. A másik rendszer pedig a SIS-2 rendszer, amely megtagadja a belépés jogát amely segítségével megtagadhatjuk a belépés jogát, illetve amikor kilép valaki, akkor a múltját megvizsgálják. Az első rendszer már működik, a másik még most kialakulóban van. Minden egyes alkalommal, amikor informatikai rendszerekről, ügynökségekről beszélünk, akkor a jó és a rossz tapasztalatokra is ki kell térni. Megfelelő döntéseket kell hozni, Azért, hogy megfelelően alkalmazzuk az adófizetők pénzét. Elnök, senki nem szeretné a szakbizottság vendégét megsérteni, azonban szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy még nagyon sok képviselő úr és hölgy szeretne szót kérni, és ezért ragaszkodom az időkeretekhez. Köszönöm. Chciałbym bardzo gorąco e, podziękować za pytanie pani poseł. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a kérdéseiket, és külön köszönöm Weber asszonynak a megjegyzéseket. Engem nagyon foglalkoztat a családon belüli erőszak problémája. Amikor igazságügyminiszternek kineveztek, az egyik legelső döntésem ezzel kapcsolatos volt. Egy különleges koordinátort neveztem ki a minisztériumban, aki kizárólag ezzel a jelenséggel foglalkozott. Feladata a jogszabályok elemzése, workshopok, szemináriumok szervezése a témában. Az is a feladata, hogy bizonyos infrastruktúrális változásokat végrehajtson. A megtett lépések eredményeképpen a jelenséget sikerült egy kicsit visszaszorítani Lengyelországban. Azért hangsúlyoztam is ezt a témát az előadásomban. Sargentini asszony egy rendkívül fontos témát vetett fel, az európai elfogató parancs kérdését. Erre szeretnék egy picit részletesebben kitérni, ha megengedik. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az európai elfogató parancs a büntetőjogi együttműködés korona égköve az Unióban. Ez kétségkívül így van. A kiadatási eljárás nagyon bonyolult volt és hosszadalmas, körülményes. Való igaz, Lengyelország nagyon sokszor él ezzel a lehetőséggel, az európai elfogató parancs kínálta lehetőségekkel. Lehet, hogy az alapvető jogokat érintő probléma van itt, az azonban igaztalan állítás, hogy csak a súlyos bűncselekmények esetén lehetne egy ilyet alkalmazni. Tulajdonképpen ez helyettesíti a kiadatási eljárást, ez a döntés, és a döntés hatóköre pontosan ugyanaz, mint ami a korábbi kiadatási eljárás hatóköre volt. Tehát olyan bűncselekményekről van szó, amelyeknek a büntetési tétele akár egy vagy több év börtön, tehát nincsen semmiféle kötelező korlátozás, ez nem jelenti azt, hogy mi a jelentésben, az Európai Bizottság jelentésében felsorolt problémák jelentőségét kicsinyíteni próbálnánk. A tanács ajánlásaival kapcsolatban is lépünk. Észben kell tartani azt is, hogy tavaly megszületett egy eljárás ügyi kézikönyv, illetve a módosításai ennek az eljárás ügyi kézikönyvnek a tanács eszközölte ezeket a módosításokat. Meglátjuk ezeknek az eredményeit a gyakorlatban. Lengyelországban más intézkedéseket is elfogadtak a témában. Hát önöknek az elmúlt évről tudok beszámolni, tehát mondjuk hasonlítsuk össze a 2010-es és a 2009-es adatokat. Az elfogadó parancsok száma a negyedével csökkent, tehát 25%-ával kevesebb elfogadó parancsot adnak ki, 4844 ilyen volt 2009-ben, és 3750 elfogadó parancsot adtak ki 2010-ben. A lengyel állampolgárok száma, mármint akik Lengyelország határain kívül élnek, ugye nagyon jelentős. Nyitottak vagyunk a további tárgyalásokra, ennek az eszköznek a jövőjéről. De kérem, hogy konkrét statisztikai adatokkal álljanak elő a felek, és tényekkel alátámasztott érveléssel. Nyilvánvaló, ez bármely más rendszer esetében ugyanígy lenne. Van itt még lehetőség a felővizsgálatra, és szükség is van a felővizsgálatra de amikor ezeket az arányos intézkedéseket alkalmazzák, akkor ez nem áshatja alá az elfogadó parancsba vetett bizalmat, mert ez egy sikeres eszköz. Az Európai Bizottság jelentése természetesen nyilvánvaló, hogy megfogalmazza ennek a gyengeségeit, és megemlíti azt a jogot, hogy valaki az ügyvédjével fölvegye a kapcsolatot, és így tovább. Ezért volt ez a lengyel elnökség prioritása. 4 óra 30-kor kellene, hogy megkezdjük a szavazásunkat, mondja az elnök úr. Nem ez az első alkalom, hogy udvariasságból egy picit elcsúszunk a napi renden, de még mindig 18 képviselő vár, hogy szólhasson. Én kértem minden koordinátort, hogy rövid legyen, volt, aki ezt betartotta, volt, aki nem. De most nincs más lehetőségem arra, nincs más lehetőségem annak érdekében, hogy mindenki szólhasson, kénytelen vagyok egy percre korlátozni a felszólalási időt. Vagy a másik lehetőség, hogy nem kap mindenki szót, aki jelentkezett. Úgyhogy akkor azt javasolnám mindenkinek, hogy mielőtt elkezdjük ezt a kérdéskört, minden képviselő legyen szíves tartsa észben, hogy egy perce van, tehát 60 másodpercben tegye fel a kérdését, mielőtt kinyitja a száját, ha fogalmazhatok így. Tehát maximum egy perccel mindenkinek a rendelkezésére. Diademerre úr következik elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálok mind a két miniszternek. Nagyon aktuális téma annak a spanyol hajónak a kérdése, amely humanitárius műveletekben vett részt a földközi tengeren, és száz embert mentett meg, nagyon kritikus helyzetben voltak ezek az emberek, kihalázták őket gyakorlatilag a tengerből, ellátogatunk majd hozzájuk, azt hiszem holnap. A tunéziai hatóságok viszont valamennyi személy visszafogadását elutasították, három személyt kivéve. Most mit tegyünk velük? Itt vannak ezek az emberek a földközi tenger közepén, Olaszország nem tudja, mit mondjon, Málta szintén nem, nem tudom, mi a tanácsálláspontja. Tehát ez az első kérdésem. A második dolog, hogy a közös menekültügyi rendszerről is beszéltek. Hát rendben, van itt a Jurodek, a Dublin 3 és az összes többi rendszer. De a hágai program szerint már ezeknek működniük kellett volna 2010-ben, és önök azt mondják, hogy ha minden jól alakul, akkor 2012-től működnek majd ezek. Hát akkor mik a problémák, nem értem. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem veszem igénybe az egy percet. Csak szeretném megköszönni a miniszter uraknak azt, hogy eljöttek ma délután hozzánk. Külön köszönetet mondok azért az őszintességért, amiről tanúbizonyságot tesznek az Európai Parlament felé. Volt valami, amit nem említett a lengyel elnökség a programjában. Én erre a témára szeretnék egy picit kitérni. Ez több mint 100 millió Európai Uniós állampolgárt érint ez pedig a vízumok kölcsönössége. Ugye öt tagállamról van szó, amelyek nem rendelkeznek ezzel a lehetőséggel, az USA-ba és Kanadába való beutazáshoz vízumra van szükség ezeknek az állampolgároknak, egyébként Lengyelország az öt ország egyike. Nem tudom tehát, hogy mit terveznek ezzel a két országgal folytatott kapcsolataikban, hogy javítsák a helyzetet. Azt hiszem, Obama elnök úr mondott valamit a lengyelországi találkozójának kérdésben, érdekelne ez. Alfánó képviselő, de kérem, hogy csak egy percig beszéljem. Jó, köszönöm szépen, elnök úr. Hallottam a lengyel miniszterek beszámolóját, és megfigyelemmel hallgattam azt, hogy az áldozatvédelemről mit mondanak, az erőszak vagy a terrorizmus áldozatainak a védelméről, nem emlékeznek meg a szervezett bűnözés áldozatairól. Rengeteg ilyen személy van ugyanis. És arra is felhívták a figyelmet, ami engem nagyon érdekel, ugye a kábítószer ellen folytatott küzdelemben a szintetikus kábítószerek szerepe. Tehát kérdezem, hogy az önök fellépése a gyártók, kábítószergyártók és kereskedőkkel szemben is megnyilvánul-e? Ezek ugye szervezett bűnözők, Azért teszem fel ezeket a képzés, kérdéseket, mert a szervezet bűnözésről szóló jelentés előadója vagyok, és a plenáris, a mini plenáris októberben szavaz erről a témáról az Európai Parlamentben. A magyar elnökség rengeteget tett ezen a téren, és érdekelne engem, hogy az önök szemében prioritás ez a téma, vagy sem. 57 másodpercet használtam fel, elnök úr. 56 másodpercet. Köszönöm szépen, elnök úr. Két pontra szeretnék még kitérni, az egyik pedig a kölcsönös elismerés a büntetőügyi eljárások során. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pont, és fontos, hogy a soros elnökség továbbra is követi azt az utat, hogy minimum szabályokat vezessünk mi. Nem tudom, hogy a menetrend pontosan hogy is néz ki, de az Európai Parlament szemben is talán engedményekre lesznek hajlandók, hogy az elmúlt években elhalasztott lépéseket végre bepótoljuk, hogy az emberi jogi egyezménynek végre eleget tudjunk tenni, ez fontos lenne, ebben megállapodhatnának a tagállamok. A második pont pedig az, hogy igen, csak fontosnak tartom azt, és úgy gondolom, hogy nem csak én, hogy a gazdasági bűnözés problematikáját, tehát például a pénzmosás elleni harcot, és újra a figyelem középpontjába kellene terelnünk, hiszen az közelmúltban leginkább a terrorizmus elleni harcra koncentráltunk uniós szinten, de úgy gondolom, hogy ezt a gazdasági típusú bűnözést is újra a figyelem homlokterébe kellene állítanom. Köszönöm szépen. Klejsz úré a szó egy perc. Um, ik hoop in elk geval dat het eh, Poolse... Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, hogy a lengyel soros elnökség valóban megérti azt, hogy ez az egzisztencialista válsága az uniónak, nem csak az eurózónához kapcsolódik, hanem éppen ennyi köze van a személyek szabad mozgásához is. Az a baj, hogy a Schengeni vívmányokat jelenleg csak fele arányban hajtjuk végre. Igaz, hogy a belső határokon az ellenőrzések eltűntek, de a külső határok szita módjára átengedik a, a bűnözőket, és akár ugye itt elhangzott az, hogy jó lenne, hogyha olyan falat építenénk, a, a, amin nem tudnak átjutni a nem kívánt a személyek. Hát remélem, hogy ez nem csak, ezek nem csak üres szavak, hanem valóban ez fog ö, történni. A legutóbbi uniós csúcson ugye elhangzott az, hogy a harmadik országokkal kötendő egyezményeknek konkrét tartalmommal kell bírniuk arra vonatkozóan, hogy a migráció területén hogyan kívánunk együttműködni. Nem tudom, hogy az elnökségnek vannak -e ezzel kapcsolatban már konkrét elképzeléseik, vagy más konkrét intézkedéseket terveznek-e a külső határok további védelmének érdekében. Köszönöm, Kájó úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönet a minisztereknek, amiért eljöttek körünkbe, és köszönjük az előadásaikat is és én is Schengennel kapcsolatban szeretnék szót kapni, és remélem, hogy támogatni tudjuk majd e tekintetben is egymást. Ugye önök is említették Schengen témát, jelenleg elsősorban a Schengeni rendszer értékeléséről van szó. Nagyon sok tagállam megpróbálja a jogalapot megváltoztatni, és megpróbálják a parlamenttől elvenni a társjogalkotói hatáskörét. Nem tudom, illetve szeretném tudni, hogy a lengyel elnökség hogyan látja ezt. A tanács együtt kívánna működni a parlamenttel, vagy ki akarja hagyni ezekből a vitákból a parlamentet. Miniszter úr arról beszélt, hogy Románia és Bulgária fontosak, ugye már a véleményt jóvá is hagytuk mi is ezzel kapcsolatban. Önök ezt hogy látják? Ugye a tanácsban egyhangú döntése van szükség ezzel kapcsolatban. Az Európai Unió külső határai nagyon fontosak, főleg déleg, én Spanyolországból érkeztem, nagyon sok a hasonlóság Lengyelországgal, hiszen nekünk is, és Lengyelországnak is vannak uniós külső határai. Mi délen, a mediterrán országok tekintetében komoly problémákkal küzdünk, és az akadémikusok, egyetemi professzorok számára. Ez valóban megalázó, hogy nekik is olyan eljáráson kell keresztül menniük, mint másoknak. Tehát ez a vízumrendszer megalázó, és, és kizár sok embert, és a kereskedelmet, az üzleti életet is akadályozza. Talán a tanácsban előre mozdíthatnak a megállapodásra módosításokat ezzel kapcsolatban. Talán a következő bírt ülésen megállapodás születhetne, a büntető ügyi eszközök tekintetében. Egész konkrétan arra van szó, hogy az ezzel kapcsolatos irányelvet minél hamarabb el kell fogadni, és ez vonatkozik a családon belül erőszakra, és minden nő ezt szeretné Európában. Nem tudom, hogy a tanácsban hogy tudnák ezt elérni. Aztán a menekültőt kérdés, hogy milyen eszközöket kívánnak bevetni annak érdekében, hogy differenciálást érünk el a migráció során. Görögország már tett ilyen irányú lépéseket, de a lengyel soros elnökségnek e, emellett ki kell tartania hiszen nem lehet összehasonlítani azokat a migránsokat, akik tragédiák elől menekülnek, míg mások csak jobb életet szeretnék. Wikström asszony a szó. Köszönöm szépen, köszönöm az elnök úrnak és a két miniszternek is, hogy megosztották velünk ma a prioritásaikat. Mint tudják, jelenleg válságot élünk át, és én úgy gondolom, hogy válság idején eljött a szolidaritás ideje, és ilyenkor uh, próbára tesszük a szolidaritásunkat, a jelenlétásunkat, közösségi és egyéni szinten is. A Dublin 2 átdolgozott vezőjével kapcsolatban tudják, hogy a tanácsban zsákutcába jutott ez a kérdés. És a kérdésem az lenne, hogy mit szeretnének tenni, mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy feloldják ezt a helyzetet, hogy a Dublin 2 rendeletet tovább tudjunk lépni, a tagállamok végre tovább tudjanak lépni, hiszen van egy határidő, 2012-ig ezt el kell rendeznünk. Minden polgárunk várja azt, hogy ígéretünknek eleget tegyünk, már 99-ben Tamperében ezt megígértük a stokhalmi programban, és ígéretet tettünk erre. Most már eredményeket kellene felmutatni. A legjobbakat kívánom öröknek, és remélem, hogy a lengyel elnökség valóban kiváló lehetőségeket kap, és jel is tud majd ezzel. Köszönöm szépen, Tavares úréja. Szó szóval nincs itt, már távozott körünkbe, ő is rajta állt a felszólalók listáján, de akkor Jakolino úr kapja meg ezt a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Megköszönöm a minisztereknek, hogy eljöttek. Gyakorlatilag most jár le a módosítók határideje két dossziéval kapcsolatban. Az egyik a dolgozók, tehát a magasan képzett dolgozók Európai Unión belüli mozgása, amelyek, akik harmadik országból jöttek, nagyon fontosak ezek a területek, pontosan akkor, amikor ilyen migrációs áramlatok idejét éljük. Én most a belügyminiszterhez fordulok, és hozzáintézek egy kérdést. Mit kívánnak a gyakorlatban tenni? Nem sokkal korábban azt mondták, hogy pozitív lépéseket tesznek, ugye Lampedusa, Málta, Görögország, Spanyolország mind érintett, Olaszország is érintett. Mit kívánnak tenni az észak-afrikai országok kapcsán? Mi, mit takar ez a pozitív fellépés, amit, amire utaltak? Hát mondja egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyik miniszter úr arról szólt, hogy a legkiszolgáltatabbak, a bűncselekmények áldozatai védelemre szorulnak. Én például a gyermekekre gondolok, akik mondjuk erőszakot szenvednek el, és így tovább. Nagyon fontos ez, a Lisszaboni szerződés életbelépés óta pedig még fontosabb. A gyerekekkel kapcsolatban két kérdést szeretnék föltenni. Az első arról szól, hogy ugye a gyerekek gyakran elszenvednek erőszakot, a családon belül vagy kívül. A másik, hogy nem minden tagállam írta alá ezt az egyezményt, amely a gyermekek védelmére vonatkozik, és csak a tagállamok fele fogadott el olyan jogszabályt, amely érdemben védelmezi az áldozatokat. A miniszterek tanácsán nem tudom, hogy ez a napirendre kerül majd, ez a kérdés. Nagyon fontos ez a téma, a gyermekek jogai rendkívül fontosak, ezt a Lisszaboni szerződés is elismeri. Uh, uh, Köszönöm szépen, mondja Latford asszony. Ha csatlakozzam azokhoz a kollégákhoz, akik az európai elfogató parancsról szóltak. Nagy-Britannia, vagyis az Egyesült Királyságba érkező elfogadó parancsok egyharmada Lengyelországból jön, de nem akarom ezt tovább húzni. Mindkét miniszter hangsúlyozta az Európai Unió értéke, értékeit, illetve azt, hogy ezeket megvédjük. Kérdezem, hogy akkor támogatják-e azt a kultúrát, amelyben a tagállamok egymással versenyeznek mondjuk azon a téren, hogy ki tartja be jobban az emberi jogokat. Tehát most már hagyjuk ezt a e, simogató megközelítést, hogy mindenki csak kedveskerék a másiknak, és nagyon diplomatikusan fogalmaz. Tessék, figyeljék egymást a tagállamok, és e, úgymond üldözzék, ergessék egymást annak érdekében, hogy az emberi jogokat megvédjük, az értékeket tiszteletben tartsuk. Kérdezem tehát, hogy hajlandóak-e lezárni például azt a négy éves vizsgálatot, amely az USA-nak a személyek kiadatárásról szólt, illetve az emberek titkos börtönökben való fogvatartásáról. Bauer asszony a következő. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Szeretnék feltenni egy kérdést nagyon optimistának bizonyultak a közös menekültügyi politika jövője kapcsán. Ez nagyon jó benyomást tett rám, de érdekel, hogy milyen kompromisszumra gondoltak, mit, mire számítanak ebben az esetben. A második kérdésem pedig az, hogy az elnökség korábban arra kérte a bizottságot, hogy javasoljon jogszabályi eszközt arra, hogy a családon belüli erőszak erőszakkal szemben felesen lépni, illetve a nők ellen elkövetett erőszakkal szemben felesen lépni. Kérdezem, hogy a lengyel elnökség nyomást gyakorol-e a bizottságra, hogy ezt valóban megtegye, és ezzel a jogszabály tervezettel előálljon. Minkevics Júti asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, mindkét miniszter úrnak köszönettel tartozom a prezentációért, és sok sikert kívánok Lengyelországnak az elnökség során. Egy-két kérdésem lenne az első a vízumliberalizációs programhoz kapcsolódik. Lengyelország elkötelezte magát a vízumrendszer megvalósítása mellett, illetve a keleti országok vízumkönnyítése mellett. A parlament két állásfoglalást fogadott el ebben az évben Fehér Oroszország kapcsán. A bizottságot, illetve a tanácsot arra kérte fel, hogy intenzívebben foglalkozzon a vízumkönnyítés kérdésével ezzel az országgal kapcsolatban. Lengyelország tesz-e további lépéseket ebben az irányban, Fehér Oroszországgal, vagy sem, ez egy rendkívül fontos kérdés. Aztán Mille miniszter úrhoz intézném a következő kérdésemet. Hogyan kíván meggyőződni arról, hogy a Schengeni rendszer felülvizsgálata során a parlament és megfelelő szerepet kap. Ami a diszkriminációs kérdéseket illeti, Kwiatkowski ehhez intézem ezt a kérdésemet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm szépen miniszter uraknak, hogy eljöttek és beszélnek a programukról. A kábítószer elleni harcról szólt korábban. Szeretnék erre pontosan rákérdezni, ezen harc területe milyen lépéseket kívánok foganatosítani. Köszönöm, Papa Nikol úr, következik. Köszönöm szépen, elnök úr, én is sok sikert kívánok a lengyel elnökségnek. Egy konkrét kérdéssel élnék, ami a Dublin, illetve az Eurodac szabályozásra vonatkozik. Úgy tűnik, hogy zsákutcába jutottak a tárgyalások az elmúlt hónap során. Nagyon fontos döntések születtek a Dublin 2 rendelet kapcsán, illetve egy más megközelítést mutattak a tagállamok, tehát egy eltérőt a Dublin 2-től. A lengyel elnökség ezen a területen milyen előrelépést vár? Vár-e jobb eredményeket? Ki tudunk elávolni a jelenlegi sokmat helyzetből? Erre vonatkozik a kérdésem. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen, miniszter urak, a bevezetőjüket, a prezentációjukat, illetve azt is, hogy politikai szempontból határozottan kívánnak föllépni, és konkrét politikai üzenettel jöttek. Egy nagyon érzékeny kontextusban találkozunk, nagyon érzékeny időket érünk. A büntetőeljárások során az ügyvédekhez való hozzáférésről már írásban megkérdeztem az igazságügyminiszter urat, most azonban a kollégámat kiegészítve annyit szeretnék mondani, hogy Geremek kollégánkat idézném, megfelelő hiteles szellemiségét. Mindannyian az emberiség ilyen irányú méltányos szellemiségében járhatunk át? Please, I beg you, I beg all of the members to remain silent. Minden képviselő urat és hölgyet arra kérek, hogy próbáljon meg csendben maradni. Látják a miniszter urak, hogy a szavazásra érkeztek a képviselők, de van két meghívott miniszter vendégünk, ezért minden résztvevőt arra kérek, hogy próbáljon meg csendben maradni. Grisbeck asszony, kérem, folytassa. Tehát A déli meditál, földközi tengeri térség eredményeinek örvendünk, azonban egy-egy egyfajta kétszínűséget tapasztalunk Európában, illetve a fellépés hiányát. Nem tudunk kellő mértékű segítséget nyújtani ezeknek az országoknak, illetve az innen érkezőknek abban visszatérjenek az országokban Mit tehetünk, és milyen választ várhatunk majd ezeknek a menekülteknek, a menekültek kérdések rendezésére. Kovály asszony. Thank you, Köszönöm szépen, miniszter urak, és nagyon sok szerencsét kívánok önöknek. Egy korrupció ellenes közleményt, illetve határozatot fogott, fogadtunk el az Európai Unióban. 120 milliárd euróra rúg évente a korrupció költsége. Egy jelentéstevési mechanizmust hoztunk létre a határozatunkkal, illetve erre tettünk javaslatot. Éppen most van kidolgozás alatt ez az anyag. Én az, azt kérem önöktől, hogy támogassák a korrupció ellenes célkitűzésünket Európai Uniós szinten. Állásfoglalást készítünk majd plenárison, szeptemberben itt az Európai Parlamentben elnök. Köszönöm szépen. Most pedig azt reméljük, hogy mindkét miniszter válaszolni tud majd a kérdésekre röviden. Azonban minden képviselőt arra kérek, hogy próbáljon meg csendben maradni, és figyeljünk oda a miniszter urak válaszaira. Miller úr a szó először. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, úgy látom, hogy idő válságba jutottunk. Hogyan segíthetünk Máltának, Olaszországnak? Nos, először is azoknak kell segítséget nyújtanunk, akik Máltára és Olaszországba érkeznek, méghozzá olyan módon, hogy ne kelljen ezekbe az országokba menekülniük. Mint egy ezer embert várnak, illetve hívtak meg az Európai Uniós tagállamok, így próbálnak segítséget nyújtani. Ami pedig a harmadik országok kérdését illeti a Schengeni megállapodás kontextusában, mi is itt Európa problémája. Ha valaki menekült kérelmet nyújt be, néha negatív döntést hozunk, mégis az adott személy az Európai Unió határain belül marad. Milyen megoldást találhatunk. Nos, visszatoloncolási enged, egyezményeket írhatunk alá harmadik országokkal azért, hogy meglegyen a jogalapunk arra, hogy ezeket az embereket visszaküldjük azokat, akik nem jogosultak menekült státuszra. Ami pedig eh, Románia és Bulgária, illetve az Európai Parlamente való kapcsolatokat illeti, köszönöm szépen az egyértelmű álláspontot ezen két ország kapcsán. A jelenlegi viták fényében ez nagyon fontos. Ahogyan önök is tudják, egysége, egységes döntésre van szükség, egyhangúságra a tagállamok részéről, a végső döntés meghozatalához, és még egyelőre jövő időben beszélünk erről a döntésről, de nagyon remélem, hogy egy pár hónapon belül elmondhatjuk majd, hogy ezt az ígéretet teljesíteni tudtuk a Románia, illetve a Bulgária felé, mert megfeleltek a követelményeknek, ami pedig a hágai törvényszéget illeti, illetve a szezonális munkavállalók ügyét. Valóban a magas készséggel rendelkező munkavállalók beáramlása kívánatos az Európai Unió számára. Ez Európa, illetve a cégek érdekeit is szolgálja. Fontos, hogy szabadon mozoghassanak az Európai Unión belül. Ez pedig gazdasági vonzerejét növeli Európának. Mindannyian a gazdasági stabilitást, a növekedést szeretnénk megvalósítani, illetve a munkahelyteremtést. Ez azt jelenti, hogy ilyen megoldások előtt is nyitottan kell állni. Ami pedig az idény munkát illeti, nagyon jól tudjuk, hogy az európai gazdaság bizonyos ágazatában nagy veszteségekkel kellene számolnunk, hogyha nem lennének idény munkások. Ez azt jelenti, hogy nyitottak kell lennünk az ilyen jellegű megoldások előtt, hiszen ez kedvezményes és előnyös számunkra, ez a legális migráció. Van egy olyan záradék, védzáradék, amely az illegális migráció kockázatát csökkenti, ami pedig az optimizmust illeti. Igen, optimisták vagyunk, és szeretnénk fölgyorsítani a munkát a menekültügyi csomag területén, számítunk az önök együttműködésére. Hiszen egyedül nem tudnánk eredményeket felmutatni. Ami pedig a könnyítést illeti, Fehér Oroszországra vonatkozóan konkrét kérdést kaptam. Szomszédos országról van szó. Lukasenko urat másképp kezeljük, mint a fehér oroszokat általában. Nem hiszem, hogy Lukasenko úr lépéseire kellene itt reagálnunk. Ami pedig a kábítószer elleni harcot illeti, miről is van szó? A tudást, a know-how-t szeretnénk megosztani egymással. A laboratóriumoknak nyitottnak kell állni, nyitottan kell állniuk mindenki előtt, aki a kábítószer elleni harcban részt vesz. A rendőri erők előtt például, akik külön munkacsoportokban dolgoznak. valamint a szintetikus kábítószerek gyártóival szembeni intézkedéseknek is hatékonynak kell lenniük. Ami pedig a, a Dublin, illetve Eurodac rendelkezéseket illeti, igen, előrelépésre van szükség ezen a területen. Már olyan régóta beszélünk ezekről a kérdésekről, hogy bizony gyors megoldásra van szükség a válság idején, hiszen a válság kiköveteli a szolidaritást, hogyha ezt nem értjük meg, hogyha nem vizsgáljuk felül a megközelítésünket, a hozzáállásunkat, akkor ez azt jelenti, hogy még nagyon sokat tanulni valunk. Sajnos nem tudtam minden kérdésre válaszolni, mert nagyon közel ül hozzám az elnök, és szúrós szemöldökkel tekint rám. A jövőbeli együttműködésünket pedig tiszteletben tartom. Time pressures. I mean, I only apologize for getting to know this one, which is the usual form of the European Parliament. Az időnyomással mindannyiunknak eh, valahogyan eh, kell, kezelnünk ezt a problémát. Most pedig csendet kérek, és megkapja a miniszter úr a szót. Köszönöm szépen, elnök a és nagyon-nagyon rövid leszek, eh, megpróbálom összefoglalni és lezárni a elaszokat, ami a kölcsönös elismeréset illeti a büntetőügyi határozatoknak. Azzal kapcsolatban mi a svéd elnökség által elfogadott menetrendet kívánjuk követni, ahol az eljárás ügyi jogokról volt ugye szó. Itt az eljárási garanciák biztosítása nagyon fontos számunkra, és ez hozzá fog járulni a büntetőgyi hozott határozó kölcsönös elismeréséhez is, ez már 20 éve közös céljunk. Két tervezetről folyik jelenleg a vita, úgy gondoljuk, hogy nyilvánvalóan az áldozatok jogaival arányosan kell ezeket is kidolgoznunk. Aztán a már létező intézkedések hatékonyságát, a jogorvoslatok hatékonyságát is meg kell vizsgálnunk, hát jelenleg is nagyon sok intézkedés van már érvényben. Romeo asszony kérdése az Európai Védelmi Határozattal kapcsolatban. Hát remélem, hogy sikerül lezárnunk a munkát még mielőtt a bizottság benyújtja a javaslatát. Nagyon fontos ez, különösen a családon belüli erőszak tekintetében nagyon fontos ez. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy Lengyelország és Spanyolország aláíró voltak a spanyol elnökség alatt kidolgozott tervezetnek. Ami a gyermekek védelmét illeti, a gyermekek, mint különleges áldozatok védelme tekintetében Lengyelországban mi elfogadtunk tavaly egy törvényt, amely a testi fenyítését a gyermekeknek megtiltja ez eh, szívügyünk ez a kérdés, és más igazságügyi miniszterekkel is meg fogjuk vitatni ezt a kérdést. Aztán a CIA nyomozás, nyomozati ügyekkel kapcsolatos kérdés, a CIA titkos börtönére vonatkozó kérdés hát jelenleg is folyik a vizsgálat, már körülbelül két é, több mint két éve folyik ez a vizsgálat. Mi vagyunk egyike azoknak a kevés tagállamoknak, amelyek vizsgálatot rendeltek el ezzel kapcsolatban, és az Amnesty International főtitkára is elismerte ezt. Ez a döntös, hogy ezt a vizsgálatot megkezdjük, ezt a jelenlegi lengyel kormány határozta el az akkori igazságügy miniszter, akkor államügyészként, legfőbb államügyészként is ö, dolgozott, de jelenleg ez a két funkció elvált egymástól, és a legfőbb államügyész posztja most már független a kormánytól. De én magam is, és a lengyel kormány, és számos alkalommal nyilatkozott e kérdésben, és nagyon E, várjuk a vizsgálat végső eredményt. Ezt a vizsgálatot egy független ügyész végzi. Köszönjük szépen, Kvekoszki miniszter úr, köszönjük a megértését, a prezentációt, a, hogy megértette ezeket a körülményeket, amelyek között itt ezt az eszmecserét meg tudtuk tartani. E, reméljük, hogy az együttműködés a jövőben is kiválóan fog működni a lengyel elnökség és az Európai Parlament között, és reméljük még visszatér hozzánk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 Please. Please, we're about to get started. Kezdjük a szavazást. Take your seats. Dear colleagues. Kedves kollégák, foglalják el a helyüket. Kérek mindenkit, hogy legyen szíves, foglalja el a helyét. It's been some minutes of understandable delay as we were on érthető, hogy egy kicsit csúsztunk a napi rendünkkel, tiszteletben tartottuk mindkét miniszter úr előadását, illetve a válaszokat a vetett kérdésekre, de kérem mindenkit, hogy vegye elő az elektronikus szavazókártyáját. Kinek nincs, el tudja hozatni valakivel? Elnézést kérek, elnök úr, hangzik egy kicsit távol a mikrofontól. Én kértem a kártyámat, de még nem kaptam meg ezt a kártyát, még nem jutott el hozzám. Elnök úr, hát azt javaslom, hogy folytassuk, vagy legalábbis kezdjük el a szavazást. Kérdezem, hogy van-e van akinek még egyéb gondja. Az elektronikus ellenőrzésig remélem megkapja ön a kártyáját, remélem, hogy mindenki másnak megvan. Kriszbek asszony, önnek is itt van a kártyája? Na, a liberálisoktól. És mi van Álváró úrral? Mi a helyzet? It's a Mastercard. No. Ó, hát egy Mastercard? Hát Mastercard az nem jó, csak vízával lehet nálunk szavazni, elnézést kérek. Szóval so, yes, yes, yes. Then, let's get started. Let's get started. Kezdjük minden esetre, hogy ne csúszunk tovább. A napirendünkön az első szavazás az ötös napi rendi ponttal kapcsolatos. A gyermekek szexuális zaklatása, szexuális kizsákmányolása és a gyermek pornográfia elleni küzdelem. És most szavazunk erről a jelentéstervezetről, amelyet Roberta Angelili készített. Azt javaslom, hogy mielőtt még szavaznánk, röviden hallgassuk meg előadó asszonyunk véleményét. Tehát Angelili asszony röviden összefoglalja a szavazással kapcsolatos ismereteket. Lehet, hogy esetleg ad nekünk így néhány másodpercet, hogy megérkezzenek azok a kártyák is, amelyekre még a képviselők várnak. Parancsoljon Angelili asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Olyan szövegről van szó, amely véleményem szerint nagyon jó színvonalú, tehát ez egy jó kompromisszumos szöveg, Kemény munkával sikerült elérni ezt a kompromisszumot. Kilenc trialógus volt, úgyhogy tényleg megköszönöm mindenkinek a rendelkezésre állást, a tanácsnak, bizottságnak, és az árnyékelőadóknak is, akik nagyon keményen dolgoztak velem együtt annak érdekében, hogy javítsunk a szövegem. Azonban Ma én minden frakció nevében benyújtok egy szóbeli módosító indítványt, hogy a korrelációs táblákat betegyük a szövegbe. Nagyon jól tudjuk, hogy ez az egész Európai Parlament számára egy fontos prioritás, és már ezt kétszer is hangsúlyoztuk az elnökök értekezletén, tehát ez teljesen nyilvánvaló, hogy ez ugye problémákat van majd maga után, tisztában vagyunk ezekkel a problémákkal, azonban abban is biztosak vagyunk, hogy lesz megoldás amennyiben a tanács, illetve az illetékes elnökség meg akarja találni a megoldást, akkor meg fogja találni a megoldást. Egyébként a korrelációs táblákon kívül azt hiszem a jelentést nem tudjuk elfogadni, az a kértekezete nem fogja elfogadni a plenárison való szavazásra, tehát eldönt, így döntöttünk, ezt eldöntöttük ezt a nagyon határozott politikai választást. Meghoztuk, az egész parlament ezt támogatta, ez egyszerűen elvi kérdés. Olyan prioritásról van szó, hogy szavazzunk természetesen erről az irányelvről, de megvan a módszer arra vonatkozóan, hogy hogyan kell eljárnunk, tehát azt akarjuk, hogy minden egyes tagállam nagyon világos, nagyon precíz módon, ültesse át ezt az irányelvát, az összes többi szöveget, amit az Európai Parlament javasol. Úgyhogy ez a célunk, köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, Angelili asszony, jól értettük. Tehát az előadó azt javasolja, hogy blogban szavazzunk a kompromisszumos szövegről, a háromas és négyes módosítóról, tehát egy kompromisszumos szövegről van szó, szóbeli módosítóval együtt. Tehát akkor még egyszer mondom, a 343-as kompromisszumos mellett ki van. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. és akkor következhet majd a végszavazás. Tehát akkor az így módosított szövegről szavazunk, ki van mellette. Bocsánat, mondja az elnök úr, elektronikus szavazást kell ilyenkor tartani, tehát akkor elektronikusan szavazunk, megnyitom. Now the vote is closed. Lezárom a szavazást. És mi az eredmény? Lássuk. 50 szavazatból 47 mellette, 3 tartózkodás, és nincs ellenszavazat. A szocialisták nevében egyet, a liberálisok nevében pedig még két szavazatot számítunk, ugye? Ha jól mondom. Tehát akkor az azt jelenti, hogy 49 lesz mellette. Ez nagyszerű. Akkor elfogadtuk ezt. Bocsánat, nem is 49, hanem 50 mellette mondja az elnök úr. Gratulálunk tehát Angelili asszonynak a jelentéshez. Now, now we, now we voting. A következő pontunk a hatos pont az Európai Unió, valamint Inzland és Norvégia közötti megállapodás, az EU, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról. Az előadónk Rui Tavares úr, és a jelentés tervezetet fogadjuk most el. Kérem azokat, akik mellette vannak, ellene, tartózkodás, akkor az elektronikus végszavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ha jól látom, akkor 46 mellette, 4 tartózkodás és 1 ellenszavazat, illetve hozzá kell adnunk ugye még kettőt, nem hármat, Hármat vagy kettőt kérdezi az elnök úr. A szocialistákat már bevontuk itt az elektronikus szavazásban, mert megjött a kártya. Tehát akkor kettő liberális szavazattal számolunk, ami azt jelenti, hogy 48 mellette, egy ellene és négy tartózkodás. Tehát gratulálunk Tavares úrnak, Izlandnak és Norvégiának. Ben. We proceed. Thank you. Now, having a vote. A következő szavazás témája a az Európai Unió tagállamai külső határain való operatív együttműködési igazgatásait felelős Európai Ügynökség a Frontex felállításáról szóló tanácsi rendelet módosítása. Az előadónk Simon Busuttil, és ő is azt javasolja, hogy egyben szavazzunk a kompromisszumos szövegről, ez a 255-ös módosító indítvány. Buzutil úr, kíván néhány szót szólni? Igen, elnök úr. Hát egy 30 perces beszédet állítottam össze, úgyhogy ha megengedi, akkor az elkövetkezendő fél órában ezt megtartom. Nem, nem, csak vicceltem. Csak annyit szeretnék mondani, hogy mindenkinek megköszönöm a segítséget, akik részt vettek a triológusokban és a munkában, amelynek eredményeképpen eljutottunk ehhez az eredményhez. Siker ez, és külön köszönet jár a bizottság és a tanács kollégáinak és az árnyék előadóknak, akik velem dolgoztak ezen a dosszién. Nagyon sokat segítettek nekem annak érdekében, hogy javítsunk a szövegem Végül, de nem utolsó sorban a tanácsadóknak is, és asszisztensemnek is, és Helen Panesnek is szeretném megköszönni a munkát. Nagyon értékes volt az ő hozzájárulása. Tehát mindenkinek köszönöm, és szavazhatunk. Thank you, Mr. Busut. Köszönöm, Busuttil úr. Osztozunk a köszönetnyilvánításokban és a LIBE szakbizottság nevében megköszönjük mindenkinek a munkát, és akkor térjünk rá a kompromisszumos szöveg szavazására. Kérem, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtok. Nos, ezek után rátérhetünk a végszavazásra. Ezt elektronikusan végezzük, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást. 41 mellette, 2 plusz számítunk a liberálisoktól. Megérkeztek már a kártyák? Még nem. Ja, már csak egy valakinek. Tehát akkor 41 helyett 42 mellette, 5 ellene és 7 tartózkodás. Ez azt jelenti, hogy nagy többséggel elfogadtuk. A jelentést gratulálunk Buszutil úrnak. Thank that we have... Megköszönjük hogy sikerült neki megmentenie minket 19 oldalnyi módosító indítvány megszavazásától. Ez rendkívül jó hír. We proceeding now. Térjünk rá a következő pontunkra, a nyolcas napi rendi pont, az Európai Unió terrorizmus ellenes politikája, a legfőbb eredmények és jövőbeni kihívások. Ez lesz tehát a jelentés tervezet, amiről szavazunk és kollégánk Sofia Intveld az előadó, aki azt javasolja, hogy szavazzunk a jelentéstervezetről. Kérdezem, hogy vannak-e olyan pontok, amelyet meg kell magyarázni? Nem. Tudom, hogy nem értünk egyet minden egyes pontról, szeretném mégis elismerni mindenkinek a munkáját és erőfeszítéseit. Szeretném ezt megköszönni, és a politikai tanácsadóknak is köszönetet mondok, saját asszisztensemnek is, aki azt hiszem nagyon kiérdemelte a nyaralását, miután összeállította ezt a szavazólistát. Úgyhogy köszönöm mindenkinek még egyszer. Köszönöm, Intvelt asszony, valamennyien értjük, hogy először akkor a kompromisszumos módosítókról fogunk szavazni, amelyek remélhetőleg megkönnyítik az életünket és ezt a szavazást mert egyébként ugye bonyolult azért a helyzet. Tehát akkor kezdjük először a négyes kompromisszumos módosítóval. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 13-as módosító mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És az 1-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nos, ez azt jelenti, hogy több módosító már okafogyottá is vált, és rátérünk a Júri Bizottság egyes módosítójára. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Afet 1. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük az AFET 1-est elektronikusan. Ellenőrizzük az AFET 1-est elektronikusan, megnyitom a szavazást. Electronic vote. Electronic vote. Now closed. Yes, it's rejected. 19 against 30. Elutasítottuk, tehát 19-30 arányban elutasítottuk. Következik a 83-as. Részenként szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk. Not, I mean, I mean, shall we, it looked like a compromise. <laughs> It looked like a compromise, but let's go for a check. Ellenőrizzük akkor. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, 29-1 arányban elfogadtuk. Ez pedig azt jelenti, hogy vannak olyan módosítók, amelyek okafogyottá válnak. A 86-os következik, ki van mellettem, Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 87-es mellette. Ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Tehát a 87-esről szavazunk elektronikus formában. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 28 arányban, 28-0 arányban elfogadtuk. Júri 2-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtok. Afet 2-es. Két részben. Első rész. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellenet tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Egyértelmű volt szerintem, de hogyha gondolják, akkor ellenőrizzük, tehát a FED 2 második részéről szavazunk. Lezárom. 35, 16 arányban elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 80 nem, nem, nem, ezek kiesnek, okafogyottá válnak. 93-as következik, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 94-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 99-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 105-ös, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Há, Júri hármas, igen. Igen, igen. Tessék. Excuse me, excuse me, I'm gonna use my headphones. Elnök úr, elnök úr. A 80, nem a 80 gázos módosító első három részéről kellett volna szavaznunk, és szerint nem az áll, hogy a kompromisszum, három, hármas kompromisszumot elfogadjuk, akkor a fogyottá válik. Szokatlan módon, de így kellene ezt megszavaznunk. Igen, így áll a listámon. De... Tehát visszatérünk a Júri 3-ashoz. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, ezt ellenőriznünk kell. Tehát a Júri 3-asról szavazunk ellenőrzésképpen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Kicsit megosztott volt a szavazás, de kérem, hogy mindenki emelje magasra a kezét, hogy egyértelmű legyen. Elfogadtuk tehát ezt a módosítót. Százas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 106-os két részben első rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 109-es ellenőrizzük? Ellenőrizzük a második részt? Rendben. 106-os második részéről szavazunk, tessék. Lezárom a szavazást. Harminc 7-14 arányban elutasítottuk. 109-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 96-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 102-es két részben mellett, első rész mellette ellene tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 98-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 103-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást a 103-asról. Lezárom a szavazást. 17.33 arányban elutasítottuk. 110-es következik mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 6-os kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezzel el is jutunk a 114-eshez, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A FET, nem, nem, 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 139-es mellette. Nem, nem, bocsánat, javítja magát az elnök. Úgy látszik, kihagytam a 138-ast. Valóban? Tényleg? Kimaradt a 138-as, ugye azt kihagytam? Tehát akkor a 138-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 139-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig 145-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 118-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Júri 5-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Affet 5-ös. Ellenőrizzük a Júri 5-öst? Ellenőrizzük? Ellenőrizzük akkor a Júri 5-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 32-20 arányban elutasítottuk. Nézzük az Alfet 5-öst mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 119-es ugyan erre vonatkozik, azt hiszem. Tehát 119-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasít. Nézzük, 146-os és 147-es, ezek ugyanazok. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 148 as Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 149-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 150 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, Júri 6-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. A FED 6-os két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 156-os következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 157-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Júri 7-es részenként, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, ez pedig azt jelenti, hogy következik 158-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, Júri 8-as, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizni kell? A Juri 8-as második részét ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom. 19.31 arányban elutasítottuk. Afet 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 161-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Júri nem, nem, 162-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Júri 9-es mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk, 9-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 163-as, 164-es, 165-ös egyformák, azonosak mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Juritizás, ellenőrizzük? Rendben, akkor a három azonosról elektronikus formában szavazunk, tehát 163, és 165. Mindenki tudja, hogy miről szavazunk, ugye? Rendben, akkor lezárom a szavazást. 36-15 arányban elfogadtuk. Júri 10 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A FED mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 166-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 167-es, 168-as, 169-es, ezek azonosak, ezekről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 170-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 171-es, 172-es, 173-as azonosak, nem, bocsánat, 171 és 172-esről fogunk szavazni együtt, mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 173-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 174-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 175-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutas, elutasítottuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nem, Júri, nem, a 179, nem, 178-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 179 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 180 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Júri 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16, 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 185-ös mellette, ellenáll tartózkodás elfogadva. Ez okafogyott, vált a következő. 18-as kompromisszumról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 188-as második része nem váltog a fogyott, tehát erről szavazunk. Tehát csak a második részről mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 189 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Elnézést elutasítva. 191-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 192-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 193-as nem, de 193-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 194-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 199-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Júli 14-es mellette. Júri 14-es. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 200-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 201 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 202-es, nem, előbb ellenőrizzük a 201-es elektronikusan, megnyitom a szavazást. 201-esről szavazunk. Elektronikusan. Lezárom a szavazást. 31-17 arányban elutasítva. 202-es. mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 203-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 204-es részenként első rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 205-ös, 206-os, ezek azonosak mellette ellene tartózkodás elutasítva. 208-as, a 207-es okafogyottá vált, vagy mégse? Akkor a 207-esről szavazzunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 208-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 209 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 210 e, részenként nem, okafogyottá vált. Akkor 213-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 2014. Nem ellenőrizzük a 2013-ast. 213-assal megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 23, igen, 27 nem elutasítva. Most 214-es részenként. Első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A FET 3, ez okafogyottá vált, akkor 2.15-ös. 2.15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 2.17 nem, előbb 2.16-ról? Az nem váltok a fogyottál? Nem? Akkor 2.16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2.17 mellette ellene tartózkodás hatosítva. 2.18-as, 2.19-as azonosok mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as bekezdés részenkénti szavazás az első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2.20-as. Nem, fogyottá vált. Nem, nem szavazunk. De az én listámon ez másképp elmondja az elnök. 222-es mellette, ellene, ladaszkodás elutasítva. 223-as. Ellenőrizzük a 222-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk 33-17 arányban. 2-23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2-24 mellette ellene tartózkodás azt gondolom elutasítva, de ellenőrizzük. 224-es. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Igen, 29 igen, 20 nem, tehát elfogadtuk. Most pedig a preambulum bekezdések és a vezető következnek. Első módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. És akkor kilences módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es módosító. Nem? Előbb a 14-es? Jó, akkor... Nálam az áll, hogy az oka fogyottá válik. Tizennégyesről szavazunk. Mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Úgy gondolom elutasítottuk. Ellenőrizzük? 20-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most sok módosító okafogyattá válik a szavazás, és a 29 az érünk. Részenként első rész mellett kiszavaz ellene tartózkodás ellenőrizzük. Részenkénti szavazás első része a 29-es módosítónak megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 31 igen, 18 nem szavazat elfogadva. És akkor a második része a 29-esnek mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 20-as. Nem, nem. Közbeszólás, 30-asnál tartunk. Tehát a 30-asról szavazzunk részenként első rész mellett ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Na, most 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es mellette 44-es, 44-esnél tartunk, mondja az elnök. Mellette. 44-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 46-os mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 48-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 49-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 54-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nem, 55-ösön nem szavazunk, vagy, vagy igen? Akkor az 55-ösön mégis mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 56-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 57-es mellette, ellene, tartózkodás eltesítve. 59-es részenként első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás eltesítve. 60-as mellette, ellene, kérem, Emeljék fel a kezüket, különben nem látom. 60-as mellette ellene tartózkodás. Na, most már láttam, elfogadva. 61-es. Az oka fogyott el vált. 62-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 63-asról nem, hanem a 27-es kompromisszumra szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 71-es mellette nem, nem, 68-as elnézést kér az elnök, 68-as mellette. Ellene. Tehát ez keres eltosítva. Most 71-es mellette. Nem, még előbb a 70-es. Nálam az ár, hogy okafogyottá vált, mondja az elnök. 70-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 74-es részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás. Azt gondolom, elfogadtuk. Harmadik rész. Szeretnék a második részt ellenőrizni? Nem. harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 76-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 77-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor következik a záró szavazás. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27 igen, 24 nem szavazat elfogadva. 28, itt van egy plusz az ALDE csoportból. 28 igen szavazat, 24 nem. Problémáik volt a szavazásnál? Akkor két, kettővel több az igen szavazat, tehát 29 igen szavazat, 24 nem szavazat, elfogadva. Gratulálunk Infeld asszonynak! Wow. We still have, we still have, please. Kérem, még mindig van szavazni valunk. Gondolom kimerültek, már nagyon elfáradhattak, de még mindig van egy szavazás előttünk. Még mindig kell egy anyagról dof, ö, szavaznunk. Kérem. Kérem, abban alázatosan kérem önöket, hogy maradjanak csendben, és lássák el feladatokat. Krész úr, ügyrendi pont, köszönöm szépen, elnök úr. Kérhetném erélyesen, hogy ha legközelebb találkozik a szakbizottságunk, akkor egy nagyobb üléstermet kérjen, hiszen nem túl friss a levegőt, és nem hiszem, hogy én lennék az egyedül, aki ezt így érzi. Jó. Igen, ez valóban jó ötlet lenne. Ha de több időnk lenne, és több terünk lenne, és friss levegőnk végig, hát ez nagyszerű lenne. Igen, erről, ha tehetnénk ezért valamit, de megpróbálunk tenni azért valamit. Köszönjük a javaslatot! Most pedig következnek a minimum szabályok a nemzetközi védelemre jogosultként való elismerés és jogállására vonatkozóan a harmadik országbeli állampolgárok a santás személyek esetében, illetve a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó minimum szabályokról is szavazzunk. Az előadó kollégánk Jean Lambert asszony kíván röviden szól. Igen, hallom a morgást ahogyan mások is tették ezt délután, én is szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, és mindazoknak, akik dolgoztak ezen az anyagon, nem volt könnyű ez a dosszié. Arról beszélt, ugye, hogy kimerültek, fáradtak már a képesek, úgy gondolom, hogy a tanácssal folytatott tárgyalások is hasonlóak, fárasztóak voltak. A tartalom tekintében sikerült megállapodásra jutunk a tanácssal, és reméljük, hogy ez lendületet ad majd a menekültügyi csomag többi részének, és egy módosító van, Angelili asszony esetében is ugye felmerült ez a megfeleltetési táblázatok, módosítani nagyon sajnáljuk, hogy itt nem sikerült megállapodásra jutnunk eddig, de a módosítónkban számos cikket láthatnak majd a megfeleltetés tervezetre vonatkozóan, mert ez egy átdolgozás, ez nem a TOSZI egészére vonatkozik. A, a jelenlegi cikkekre vonatkozó megfeleltetési táblázatok is hasznosak lennének, de mindesetre erre szerettem volna a bizottság figyelmét felhívni. Köszönjük szépen, Lambert asszony, mindannyian értjük ám, hogy nem volt könnyű ezt a kompromisszumos szöveget elérni. A az árnyék előadókkal folytatott tárgyások során, a háromoldalú egyeztetések során, a magyar elnökséggel, a bizottsággal, és a megfeleltetési a kérdése valóban sok fejtörést okoz. A követ, az elmúlt hónapokban számos alkalommal gondot okoztak nekünk ezek. Köszönjük szépen ezt a kompromisszumos javaslatot, és akkor meg is kezdenénk, késedelem nélkül a szavazást erről a szövegről. Tehát a kompromisszumos szöveg a, az egységesített formában a, a az előadó álláspontját követve a szóbeli módosítóval kiszavaz mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ez azt jelenti, hogy azonnal rátérünk a záró szavazásra. Ez valóban jó hír mindenki számára. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Na, akkor mi az eredmény? 45 igen szavazat, plusz még néhány, és három nem szavazat. Köszönjük szépen Lambert asszonynak ezt a kompromisszumot, gratulálunk! És akkor ezzel a végére is értünk a szavazásnak, és rátérünk a következő napi rendi pontra. Köszönjük szépen!